támogassuk mindenkit Európában. Lassan befejezem mondandómat, megkönnyebbülhetnek. Barátaim, az Európai Unió soha nem lesz tökéletes. De a legjobb dolog, ami létezhet. Európában több száz, több ezer év óta erővel döntöttek. Ki erősebb, ki gyengébb. Aki erősebb, az győzött. De mi nem ezt akarjuk. A mi működésünk sokkal jobb, mint amit bárki más alkalmazott volna. A tagállamok konszenzussal csatlakoztak a tagállamai polgárai akarata alapján. Most a Brexitben pedig azt látjuk, hogy mennyire bonyolult ez a rendszer. És igazából próbatétel is az Európai Unió számára. Az, hogy a fennmaradó 27 tagállam együtt marad, ez azt igazolja, hogy igen, és le tudjuk győzni a kihívásokat. Nagyon hosszú, nagyon bonyolult vitáink vannak, de erőszak nélkül oldjuk meg a problémákat. És ez az, ahogy az Európai Unió működik. Beszélünk egymással, és nem harcolunk egymással. Nézzük meg a jövőt. Hogy most összefoglaljam, mindenek előtt az alapokat kell megerősíteni. Az egységes belső piacot. Le kell bontani az akadályokat. Ellenőrizzük a külső határokat, állítsuk meg az ellenőrizetlen bevándorlást, szorgalmazzuk a tiszta energiát, erősebb legyen a piac az energiahordozók tekintetében, és a közös biztonság nem csak a védelem kérdése, hanem az információ biztonság kérdése is. A populistákkal ne harcoljunk, hanem az emberekhez forduljunk, az elégedetlen emberekhez forduljunk. Tehát gondoljunk a pálcikákra. A pálcikákat egyenként össze lehet törni a legnagyobb európai új országok is gyengék a világban. Viszont ha a pálcikákat összekötjük, akkor ezeket a pálcikákat együtt nem lehet már összetörni. A jogállamiság, a szabadság és a demokrácia az az, amely otthon van Európában. Köszönöm. Christianis, you are very popular in this parliament. Látszik, hogy nagyon népszerű vagy itt a parlamentben. Thank you. Köszönöm. És most az Európai Bizottság elnökét, Jean-Claude Junckert hallgatjuk meg. Elnök úr, miniszterelnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, örülök annak, hogy Letország miniszter elnöke eljött ide a parlamentbe. Nagyon jól ismeri az épületet, hiszen tíz évet töltött itt képviselőként. Az első lett elnökség alatt, amikor lett országadta az elnökséget, erre az időszakra is emlékszem. És emlékszem arra, hogy az volt az első valós elnökség, mert két hónapon keresztül folyamatosan kellett, hogy egyeztessenek az olasz elnökséggel, és különösen emlékszem ennek az lett elnökségnek az utolsó napjaira, június 29-én éjszaka fogadtuk el a fuvadiakra vonatkozó szabályzatot, aminek a lényege a szabad hozzáférés volt, és a diszkriminációmentesség volt, és ez is bizonyítja, hogy milyen erős volt a lelkesedése már akkor is, és most is ezt láthattuk. Az utóbbi időben úgy tűnik, mintha más dolgunk nem is lenne, mint a Brexit. A választások előtt talán az lenne a jó, hogyha odafigyelnénk az állampolgárokra, és felhívnánk a figyelmüket arra, hogy az elmúlt években mit alkottunk, például a roaminggal kapcsolatos döntés. A Brexit fontos, az állampolgárok napi élete még fontosabb. Nous avons voulu être. És mi voltunk a párbeszéd biztos bizottsága. Találkozókat szerveztünk az állampolgárokat, 600 különböző párbeszéd lehetőséget biztosítottunk, és ez is bizonyítja, hogy a bizottság nem egy berlemoni bunkerbe húzza meg magát, hanem nyitott Európával szemben, és ez is bizonyítja azt, hogy nem pucsistákból áll a bizottság, hanem folyamatos napi kapcsolatban állunk az állampolgárokkal. Európa nem tud megfelelni az emberek akaratának, a népek akaratának. Fontos, amit a népek akarnak, amit a nemzetek akarnak. A nemzetek hosszan tartó módon fönnállnak, de úgy gondolom, hogy inkább Európai Egyesült Államokról kellene, hogy beszéljünk, hiszen ez az az út, ahogy Európának föl kell épülnie. Európa soha nem lesz egy olyan állam, amely lemásolja az Egyesült Államok, Amerika Egyesült Államokat. Mert mindenki Breton lesz, Bajor lesz, Luxemburgi lesz, de ugyanakkor európai is. Nincs ellentmondás a hazafiság, a felelős hazafiság és az európai gondolatok között, az európai értékek szolgálata között. A mi bizottságunk azt kívánta elérni, hogy a állampolgárok napi kis dolgaiba ne avatkozzunk be, hanem a nagy kihívásokkal foglalkozunk és a jövővel. A bizottság ilyen módon egyeztetett önökkel is, Európa képviselőivel. 2014. júliusában bemutattam a legfontosabb politikai prioritásokat a bizottság részéről. De ezek nem a levegőbe szóló szavak voltak, hiszen 2018-ig az összes bejelentett témában benyújtottuk a javaslatot olyan témában, amikről 2014-ben beszéltem. 350 javaslatot fogadtunk el e-, ez alatt az időszak alatt. 164 javaslat még mindig a társ jogalkotó asztalán van. A fontos a menekültügyi rendszer, az összes olyan irányelv elfogadása fontos, amely ehhez a reformhoz szükséges, a menekültügyi rendszer megreformálásához. Ugyanakkor egy bizonyos témában elégedett vagyok, az az Európai Parlament történetében soha nem történt ilyen jelentős előrelépés a szociális témákban. Hosszú éveken keresztül az elhanyagolt szegény gyermeke volt a szociális téma az európai építkezésnek. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek, hogy közösen sikerült a bizottsági javaslatok kezdeményezések alapján a szociális témában előrelépni. Második nyelv, elnök úr. Lettország egy olyan ország, amely a többi országnál talán sokkal jobban ismeri azt, hogy mit jelent az, hogyha az uniónak a tagjai a miniszterelnök kiváló beszédében, ezt néhány perc ezelőtt bemutatta, az önök országa miniszterelnök úr mindig is kezébe fogta a sorsát. Kiváló költőjük azt mondta, hogy olyan nagyok leszünk, amennyit ér az akaratunk, és önök ezt bizonyítják is. harcoltak a szabadságukért nehéz körülmények között, sokkal nehezebb körülmények között, mint az európai nyugatiak ezt akár csak el tudják képzelni. Önök történelmet alakítottak, és nem a történelem áldozataivá váltak az egyik legnagyobb szomszéd miatt. Önök nemet mondtak a fegyverekre, a tankokra, és harcoltak a szabadságukért, és az egyik legpozitívabb esemény a történelemben, hogy Letország és több más ország megszerezte a szabadságot, és ezért harcoltak harcoltak a helyükért. Letország helye nem az árnyékban, a sötétségben van, hanem a napon, és boldogak vagyunk, örülünk annak, hogy csatlakoztak az Európai Unióhoz. És egy napig sem sajnáltuk és bántuk meg azt, hogy Letország az Európai Unió tagjává vált. A Schengen is csatlakoztak, és teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondott a belső határoktól és a külső határok védelméről. A bizottság parti őrséget, határőrséget javasolt, tízezer fős férfiak és nőkből álló őrséget javasol. A tanács elhalasztotta ezt 2027-re, a bizottság pedig 2020-at javasolt mindenki azt mondja, hogy meg kell, hogy védjük a külső határainkat. Hát akkor tegyük meg, akkor vegyük elő ezeket a javaslatokat. Ön segít abban, hogy Európa erősebb, biztonságosabb legyen. Azon 25 tagállamhoz tartozik, amely a védelmi témákban 2017. decemberében vállalta a folyamatos együttműködést, és nagyon fontos szerepet játszanak egy sor európai projektben, hogy például könnyebb legyen a militáris katonai mobilitás, önök könnyebbé teszik a határőrség mobilitálását, és föl tudnak lépni így a különféle fenyegetések ellen. a nemzeti szuverenitás és a befolyás témájában, ugye említette az energiakérdését is, ez is nagyon fontos az európai politikában. Az önök történelmi földrajzi helyzete miatt Lettország és a balti országok egy energiaszigeté váltak, amely le van válaszol Európa többi részéről és mi egyértelművé tettük, hogy az Európai Unió az állampolgáraikat soha nem fogja hagyni fázni, és soha nem fogjuk hagyni, hogy sötétbe boruljon egy tagállam. Számomra ez egy balti kérdés volt, de nem csak egy balti kérdés, ez egy európai kérdés. És éppen ezért, amikor elkezdtük a munkánkat, akkor dolgoztunk az Unión, és a öt legfontosabb prioritás egyike volt, hogy Letország és a balti országok számára stabil, biztonságos, olcsó energiaforrás lehessen biztosítani. Ma a elektromos rendszert kívánjuk szinkronizálni a többi 25 Európai Uniós tagállama. Befektetünk az infrastruktúrába, és nagyon ambiciózus a klíma és energia cél. Örülök annak, hogy az Energia Uniót valóságát tettük, és szeretnék összetett mondani, hálás vagyok miniszterelnök úrnak, mert vezette ezt a témát, az Európai Parlament képviselőjéként dolgozott ezen, és ma pedig, mint miniszterelnök dolgozik ugyanezen a témán. Elnök úr, akkor a harmadik nyelv. Lettország, teljes erővel támogatja Európát, teljes erejét hozza Európába, ezért elfog, er, megérthető, hogy miért teszi Európa ugyanez. A lettek első kézből tudják, hogy milyen hatása lehet ennek. 50 ezer lett munkakereső, 9 ezer alkalmazott jött európai forrásokkal, a munkapiacra új képességeket szerezve. 300 kilométernyi autóutat hoztak helyre EU forrásokkal, és a Rigai Gazdasági Központ is kialakult, ami az két szomszédos ország, Litvánia és le, re, le, Észtországgal való kapcsolatot is erősített. Az úgynevezett Juncker alapokkal Lettországban mobilizálták a munkavállalók továbbfejlesztése érdekében, ezért azt javasoljuk, hogy a jövőt következő EU költségvetésben 100 milliárd eurót innováció, kutatás számára investáljon, ruházzunk be, pontosan azért, hogy a nagy kihívásokat közösen tudjuk megoldani. Például a a városi biztonság, a határok biztonságának a finanszírozását megháromszorozzuk az éghajlati és fenntartható fejlesztés egy negyeddel, a költségvetés egy negyedével támogatjuk, és az Erasmus Plus-ra is a 300 milliárd eurót megduplázzuk. Köszönöm a miniszterelnök úrnak és kormányának azt, hogy ezen az úton minket folyamatosan és aktívan támogatott, elkísért. De ha lehet, hadd reagáljak a, a középtávú pénzügyi tervezésre is. Igaz és helyes, hogy innováció, kutatás, ifjúság, védelem a beruházási területek. De ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha a meglévő intézke, a meg, meglévő szakterületeken csökkentések vannak, mezőgazdaság és kohézió. Nem örülök ennek, de ha mindent úgy hagynánk, ahogy van, és plusz új prioritásokat finanszíroznánk, amelyben a Tamács parlament megállapodott, akkor az európai költségvetést 1,4%-kal növelni kellene, és ezt senki nem akarna. Engem persze nem zavarna, mert Európa többet ér 1,4%-nál, a nemzeti termék 1,4%-ánál, de amíg a parlament költségvetési kérdésekben kevésbé visszafogott, mint a tanács, a tanács az európai költségvetés növelésének határát 1,3%-ban határozta meg. Ha a bizottság 1,4-et javasolt volna, akkor ön sem fogadta volna el más országhoz hasonlóan. És éppen ezért prioritásokat kell tudnunk meghatározni, anélkül, hogy a fontos területekről ne feledkezzünk meg. A mezőgazdaság és a kohézió is fontos. Sok másnál talán még fontosabb. Lettországnak valóban nehéz, Letország nehéz éveket tudhat maga mögött. Nem a földrajzi helyzete miatt, vagy a történelmi terhek miatt, hanem nem csak emiatt, hanem azért, mert a gazdasági válságok Lettországot teljes mértékben sújtották. De öt évvel a hivatali periódusunk kezdete után látjuk, hogy a lett gazdaság sokkal jobb állapotban van. Ez egyebek között az ön egyik elődjének az érdeme, Valdis Dombrovski miniszterelnöké, aki Lettországot elindította ezen a pályán. És ezért én mindig igyekeztem, hogy az Európai Bizottság alelnökeként az euró és a szociális párbeszéd területeinek felelőse legyen. Köszönöm, hogy támogat ebben engem. Sok minden eszembe jutott azzal kapcsolatban, amit mondtál, de olyan sokáig beszéltél, hogy nekem most abba kell hagynom a saját mondandómat. Lettország, lehet, hogy kisország. Én a kisebb országoknak amúgy is a szakértője vagyok de olyan ország, amelynek az ambíciói hatalmasak. És a, a kelet-nyugat találkozásában van. A keletet és a nyugatot nem szabad megosztani. Ez a kelet és a nyugat az Európai Uniónak két szárnya és két tüdőfele, és hogyha Európa jól akar érni, akkor mindkét féltüdővel e, megfelelően kell tudnia lélegezni. Nehéz szívvel látom, hogy néhány politikus kilép a politikából vagy a parlamentből. Én nagyon élveztem a munkát itt, sokat tanultam, sokat vitatkoztam, de úgy gondolom, hogy sikerült néhány dolgot elérnünk. Ahogy az első nap mondtam, amikor hivatalba léptem, Európát szeretni kell. Ha nem szeretjük, akkor szeretni nem lehet szeretjük Európát, éljen Európa! Köszönöm szépen a bizottság elnökének, köszönöm szépen Jean-Claude. Szeretnék köszönetet mondani neked az együttműködésért. Néha persze erős volt az eszmecsere, de hát a bizottság és a parlament közti vita már csak ilyen a legfontosabb, hogy együtt tudtunk dolgozni, mindannyian az állampolgárok érdekében, európai állampolgáraink érdekében. Szükségünk van Európára, persze változtatni kell, javítani kell, de ez az egyetlen lehetősége Európának, így lehet csak megvédeni Európát, meg kell védjük az állampolgárainkat. Közös a történelmünk. Mindaz, ami néhány nappal ezelőtt történt a Notre Dame-ban, bizonyította, hogy létezik ez az európai szív, hogy közös az örökségünk, mindannyiunkhoz tartoznak ezek a közös ért, érdekek, értékek, akkor is, hogyha más eltérő nyelveket beszélünk. Úgyhogy köszönöm szépen a vállalásodat, a munkádat, a vitákat, amiket itt lefolytattunk veled, és Jean-Claude, még egyszer nagyon szeretném ezt megköszönni neked. Persze a tanácsban még találkozunk, de köszönöm szépen, hogy mindig a parlament rendelkezésre álltál. Még egyszer köszönet és jó munkát! A spontán felszólalások listáját most lezárom. Manfred Weber a szó, a néppárt elnöke. Mr. President, Mr. Commission President. Elnök úr, a bizottság tisztelt elnöke, miniszterelnök úr, kedves kollégák! Milyen csodálatos záró beszéd ez. Először is szeretnénk köszönetet mondani az elnökünknek, hogy megszervezte az Európa jövője vitákat. Nagyon jó, hogy Krisztianis itt vagy velünk, és te vagy az utolsó, aki erről beszél velünk. Nagyon sokat tettél hozzá ehhez a vitához, nagyon előretekintő jövőképed van Európa számára, és azt hiszem mindannyian érezzük, hogy mennyire sokat tudsz arról, hogy Európa hogy működik, az Európai Parlament hogy működik, és a jövőben nagyon jó lenne, hogyha olyan miniszterelnökök regnálnának, mint te, és ők is eljönnének ide az Európai Parlamentbe. Nagyon élveztem ezt a mai vitát, köszönöm szépen. És az is nagyon tetszett, hogy optimizmussal indítottál. Amikor Európáról beszélünk, akkor azon belül Lettország, a te hazád nagyon sikeres volt az elmúlt években, igazi gazdasági sikertörténet volt, és nem csak az országról van szó, hanem azokról a befektetésekről, amelyeket eszközölt Lettország, és nagyon jó, hogy az erős uniónak a része Lettország, és nem pedig Oroszországhoz húz. És most beszéljünk európai szintű felhatalmazásunktól, amit Jean-Claude kihangsúlyozott. Az elmúlt öt évben sikerült az európai emberekhez elvinni a külső határellenőrzés sikertörténetét. Több millió állást teremtettünk a Juncker terv révén, és élharcosai voltunk a klímaváltozás elleni küzdelemnek globális szinten. Büszkék lehetünk arra, amit az elmúlt öt évben elértünk Jean-Claude Juncker vezetése alatt. És általánosságban én 46 éves vagyok, én vagyok az első olyan generáció, amely Európában nem mondhatta magáról, hogy szabadságban élt. Az előző generáció már élvezte a békét, de a kontinens fele a vasfüggöny mögött reket, tehát az én generációm az első történelmi kontextusban, amely szabadságban élhet. A kampányunknak is optimizmussal kell kezdődnie, hiszen Európa egy nagyszerű hely, ahol élhetünk, és ezt meg kell védenünk minden fenyegetéstől a második dolog, amit mondani szeretnék. Beszéljünk a konkrét kérdésekről. Az emberek igényeiről, kéréseiről, félelmeiről. A migrációt is említetted, támogatjuk azt az elképzelést, hogy a határainkat meg kell védeni. Az államok döntik el, hogy kit engednek be a területükre. Egy ambiciózus tervet kell elkészíteni, és Afrikát is be kell ebbe vonni, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket, és minden tevékenységet összehangolni ezen a területen. Nagyon fontosak a regionális alapok, főleg a legszegényebb európai régiók számára. A kereskedelem is nagyon fontos, és az egységes piac. És nagyon tetszett az, hogy utaltál arra, hogy meg kell erősíteni az egységes piacot, hiszen ez az alapja annak, hogy új munkahelyeket teremtsünk, a saját erősségeinkre kell építeni, nem pedig másokéra. Aztán pedig a klímaváltozás. Mindezek a dolgok a napirenden vannak, de amikor Európa jövőiről beszélünk, akkor őszintének kell lennünk, mert az egy dolog, hogy egy politikai megközelítést alkalmazunk, de a másik pedig az, hogy hogyan jutunk el odáig, és nagyon sok területen erősebb Európára lesz szükségünk. Itt az egyhangú szavazás akadályoz sokszor minket. Az orosz politikával kapcsolatban mindig 27 országnak kell megegyeznie, és ezért nem tudunk sokszor előrelépni. Egy erős globális politikai szereplőt kell faragnunk Európából, és a külügyekben is össze kell hangolnunk az elképzeléseinket. Ami a módszereinket illeti, azt hiszem, hogy a határ, vagy a hidak építésének az elvét meg kell őrizni. Az én hazám, Németország ellenezte az Európai Bizottság összes olyan elképzelését, amely kötelező kvótákkal osztotta volna el a migránsokat, 2015-ig, mert addig nem volt migrációs probléma Németországban. És 2015-ben néhány hónap alatt Németország meggondolta magát, és kötelező kvóta mechanizmust követelt. És ez mit üzen nekünk? Azt, hogy Európára nem lehet egoista nézőpontból tekinteni, mindig figyelembe kell venni a mások problémáit is, csak így lehet egy erős Európai Uniót létrehozni. Végül pedig ami a demokratikus Európát illeti, mindannyian tudjuk, amikor erről beszélünk, hogy itt a kezdeményezési joga, a vizsgálat lehetősége a parlament számára. És Krisztián is nagyon örülök, hogy támogatod a csúcsjelöltek elgondolását. Fontos a választások előtt, hogy elmondhassuk, hogy én az összes párt képviselő nevében vagyok itt, és ezt a programot képviselem. Beszéltünk az európai életmódról, demokrácia, az igazságszolgáltatás függetlensége, a nők és férfiakkal való egyenlő bánásmód, és szabadság, az önkifejezés szabadsága, a sajtószabadság, vallásszabadság, ezeket a jogokat biztosítani kell a jövőben. A jobb jogállami mechanizmussal pozitív példát adhatunk arra, hogy hogyan tudunk egy pozitív módon egy humánus társadalmat építeni. Az európai életmód Európa jövőjéhez vezet minket. A nome del gruppo socialista prende la parola l'onorevole Szocialista frakció részéről Bresszó képviselő asszonynak adom meg a szót. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt köszönthetjük Önt, tisztelt miniszterelnök úr. Köszöntjük Önt itt az ülésteremben, a Patkóban, és Ön is csak nem tíz évig képviselő volt itt, tehát jól ismeri. Azért is nagy megtiszteltetés ez, mert nem csak Ön az utolsó kormányfő, aki hozzánk szól a választások előtt, hanem, és ezt köszönöm önnek, önnek előre tekintett az unió jövőjére, az unió jövőjére, amelyet május 26-a után építünk majd. És a szociáldemokraták nevében ön, mint hozzánk látogató utolsó kormányfő, kiváló lehetőséget biztosít számunkra, hogy szót ejtsünk Lettországról, a hazájáról, illetve az EU-ban betöltött szerepéről. Számunkra, európai képviselők számára nagy megtiszteltetés és öröm, hogy korábbi kollégáinkkal néha itt találkozhatunk hazájuk képviseletében. Ezt nagy örömmel tesszük. És a polgárok érdekében szólalunk fel, erősíteni szeretnénk az uniót, hogy megfeleljen az idők kihívásának. Az ön hazája csak kis tagállam, hogyha a létszámát tekintjük, és hogyha a nagyobb tagállamokat vesszük, Franciaországot, Olaszországot például, elmondhatjuk, hogy még egy nagy tagállam sem tehet semmit egyedül, egymagában az éghajlatváltozás ellen vagy a globalizáció hatásai ügyében. És egyedül megvédeni sem vagyunk magunkat képesek. Ahogy Juncker elnök úrnak szeretném mondani, én is annyira szeretem Európát, amennyire ön, de én azt támogatom, hogy legyen egy Európai Egyesült Államok. Valóban államokból álljon, és ne egyetlen államból. Köszönöm, hogy elkötelezetten kiáll Európáért. És ön is utolsó alkalommal van itt a parlamentben, a frakcióm nevében. Ebből az alkalomból szeretnék önnek köszönetet mondani az Egyesült Európa melletti elkötelezettségéért, és nem az Európai Egyesült Államok melletti elkötelezettségért Voltak korábban kétértelmű idők, amikor a tagállamok nem minden esetben játszottak egyformán a nemzetközi saktáblán. Ideje véget vetni a tanácsban az egyhangú kényszernek, és ön ezt az elrendezést védte, ez pedig azt jelenti, hogy az egyéni érdekek ejthetik a közös érdekeket. És itt az Európa tanácsi körökben sokszor nem hozzák meg a szükséges döntéseket, hanem halogatnak. Az Európai Történelemkönyv mely fejezetében szeretné magát viszont látni. Az európai polgárok védelmében kiálló ö, vezető képében, vagy pedig az elitről szóló fejezetben. Az elit pártján ténykedik-e, vagy pedig úgy szeretné, hogy emlékezzenek önre, hogy a polgárok érdekében egy közös költségvetéssel igyekezett erősíteni Európa lehetőségeit. Szociáldemokrataként Fontosnak tartjuk a törvények tiszteletben tartását, az emberi jogokat, az állampolgári jogokat. És januárban az Európáról mondott szavai sok kérdőjelet vetettek fel sokakban, és válaszok is születtek. Például a menekültek áttelepítése, elosztása kérdésében ön ellenezte ezt a az elképzelést, viszont hogy lehet ezt a gyakorlatban végrehajtani? Hogyha közös határunk van, ez ellentmond a szolidaritás alapelvének, amelyre ön utalt a beszédében, és a közösségi szakpolitikákban, a kohéziós politika területén is érvényesül ez. Tehát konkrétan mit tud mondani erről a kérdéskörről, illetve hogyan értelmezzük azt, hogy a hetes cikk alapján a kötelezettségszegési eljárást nem volt hajlandó megindítani Magyarország és Lengyelországgal szemben, hiszen az összes jogos kritika ellenében tette ezt. Vladimir Putyin nyomán jár el Szávin és Orbán Viktor, ez ennek a folytatása, és azzal zárnám, hogy milyen intézkedéseket hoztak az LMBT közösség tagjai elleni egyre komolyabb diszkriminációval szemben. Hogyha a rasszizmus intolerancia márciusi bizottsági jelentését olvasok, akkor ezeknek a kisebbségeknek a védelme a legfontosabb. Uniónk alapja tolerancia, és az ön hazája is egyetért ezekkel az értékekkel, ahogyan ezt kiemeltek. Köszönöm az iménti gondolatait, és köszönöm előre a válaszokat. Köszönöm szépen az ECR nevében, Zile úr. Elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, nagy örömömre szolgál, hogy ma itt van a körünkben, és meghallgathattuk kiváló beszédét. Jó kollégák voltunk a lett parlamentben, illetve az Európai Parlamentben is sokszor dolgoztunk együtt, és szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a hölgyek, akik az ön csapatát képezik, nagyon büszkék lehetünk rájuk. A diplomaták kiváló munkát végeznek. Köszönöm szépen. Emlékszem, amikor az Európai Unióhoz, az Eurozónához csatlakoztunk. Számtalan alkalommal azonban megbántunk néhány aspektusát az európai politikának. A csatlakozás eh, ebből a szemszögből nem feltétlenül üdvözítő. A beszédében nem említette azt, hogy itt az Európai Unióban minden rendben lenne. Azt hiszem, hogy békésen kéne értékelnünk az eredményeinket, és arra kell törekednünk, hogy szorosabbra fűzzük az unió szálait. Tehát ehhez analitikusabb megközelítésre van szükség. Az ECR egy olyan politikai család, ami a gazdaság minden ágazatában a tiszta értelemben vett egységes piacot támogatja. Itt vannak bizonyos kételjeink. Említette, hogy nem feltétlenül elégedett minden szempontból a nemzeti bajnokok tekintetében. A nemzeti bajnokok ugyanakkor európai bajnokok is, tehát itt egy kicsikét vitatkoznék a csúcsjelöltel Weber úrral, aki azt mondta, hogy a az állam, a támogatásokkal és a versenypolitikával kapcsolatosan bizonyos változásokra van szükség, hogy a bajnokok számára lehetőséget biztosítsunk. Azt hiszem, hogy ez nem egy jó üzenet. Fontos, hogy megvédjük Európát. Kivel szemben? A külső világgal szemben, de azt hiszem, hogy ez nem a helyes megközelítés. Az egységes piac tekintetében egy példát szeretnék említeni, az Egyesült Államokra utalt, és hogyha ugyanolyan helyzetre törekednénk itt az EU-ban, vegyük csak például a mobilitási csomagot, ami egy eléggé vitatott kérdéskör a lett, a lengyel, a ö, magyar ö, kormány és más kormányok is ö, ezt ö, ellenezték. A kérdés, hogy ez mennyire jó-e azoknak, illetve rossz azoknak az országoknak, és jó az Európai Uniónak. Szerintem ez nem a jó jelzés. Ha egységes megközelítést alkalmazunk, például az Egyesült Államokban a fuvarozási piacon, Hogyha Wyomingból mondjuk egy másik államban üres teherautók közlekednének, ez semmiféleképpen nem tekinthető célszerűnek. És azt hiszem, hogy ez egy fontos üzenet az új Európai Parlament számára is. A közúti szállítás a GDP 20%-áért felelős. Tehát ezeket a dolgokat alaposan végig kell dolgoz, gondolnunk, hogyha holisztikus megközelítést akarunk alkalmazni, és ez más frakcióra is vonatkozik, nem csak az ECR-re. Az lett eredmények, meg kell említenünk, a az üres postafiók vállalatokkal kapcsolatosan, és itt az adózással kapcsolatos jelentésre utalok. És még annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon jó, hogy a kutatás fejlesztés témáját is érintette. Ez nagyon fontos a jövőnk szempontjából, és fontos, hogy az ezzel kapcsolatos költségvetés emelkedik. Viszont teljesen mondta, hogy ugyanakkor arra is oda kell figyelnünk, hogy hogyan allokáljuk ezeket a forrásokat, akár földrajzi tekintetben. Ha a Horizon program kiszélesedik, ami jó, de még nem megfelelően működik, akkor fontos, hogy a demográfiai helyzetet is figyelembe vegyük, ami egyre inkább megoszlik Európában, ugyanis a legjobb agyak eh, az európai központ felé eh, tendálnak, és a periférián elhelyezkedő eh, országokban pedig a demográfiai helyzet egyre súlyosabb lesz. Tehát ezeket a különbözőségeket kell megakadályoznunk, és különösen azt, hogy ezek tovább fokozódjanak. Részben egyetértek önnel, általánosságban szerintem az új parlamentnek, megfelelő együttműködést kell majd kialakítania a különböző pártcsaládok között, hogy valóban az megfelelően működjön az egységes piac. Köszönöm szépen. Most a liberálisok nevében Telicska úr következik. Köszönöm, elnök úr, miniszterelnök úr, üdvözöljük Önt ismét az Európai Parlamentben. Sorry, just, uh, Miniszterelnök úr, üdvözöljük ismét az Európai Parlamentben. Ön a beszéd elején azt mondta, hogy megtanult néhány leckét az Európai Parlamentben. Nem tudok ellenállni a párhuzamnak, hogy én is levonjak egy tanulságot, mert ugyan sosem szavaznék rá, de nagyon szeretném, hogyha a cseh miniszterelnök is az Európai Parlamentben ülne, akkor megváltozna a cseh kormány politikája az Európai Unióval kapcsolatban. De önnek volt egy előnye, meg volt a tudása és a megfelelő hozzáállása. És ezek mindenképpen szükségesek, enélkül nem lehet fejlődni. Tehát ez nem jár feltétlenül együtt azzal a párhuzammal, amit a cseh miniszterelnökről mondtam. A nyelvek kérdését is említette, bizonyára ön is több nyelvet beszél, azt nem tudom, hogy cseh nyelven beszéle, de ha az én politikai mozgalmam brosúráját olvasta, de mivel más pártban ülünk, jó hír az, hogy bizonyos kérdésekben egyet tudunk érteni, még akkor is, hogyha más párthoz tartozunk. És azt hiszem, hogy a következő választás után ez kell, hogy a célunk legyen. Biztos vagyok benne, hogy sok mindenben egyet tudnánk érteni. Hadd térjek vissza néhány dologra, amit megemlített. Egyszerűsített megoldások. Ön említette a nacionalistákat, populistákat, egyetértek, itt ezeknek az okát kellene megszüntetni, és azokra is oda kellene figyelnünk, akiket a globalizáció folyamán valahol magunk mögött hagytunk. Nekünk is van házi feladatunk. A saját politikai pártjainkban, frakcióinkban fel kell lépnünk azok ellen, akik egyszerűsített megoldásokat akarnak ránk erőltetni. Azt hiszem, hogy ez az egész politikai spektrumon érvényes, és én készen állok arra, hogy ezt megtegyem. És amit ön még említett, beszélt a belső piacról. Azt gondolom, alig van valaki ebben a parlamentben, aki azt mondaná, hogy a belső piac nem sikeres hogy ezzel még fejleszteni kell, ez igaz. A belső piacnak csak 35%-a valójában nyitott, még 65%-ot tudnánk nyitni rajta. Hogy lehet, hogy ezt eddig még nem tettük meg? Hiszen így okot adunk arra, hogy valaki az, az Egyesült Államokban üzleteljen, mert ott egy nagy nyitott piacot talál. Ott egyetlen engedéllyel több, nagyobb területen lehet működni. Nálunk 28 különféle engedélyre van szüksége egy telefonszolgáltatónak. Egy valódi belső piacra van szükség. Ön említette a Kínából és máshonnan érkező tisztességtelen versenyt is. És megismétlem, hogy nem lenne szükség protekcionizmusra, meg kell nyitnunk a piacainkat, és ennek az előnye azokat fogja majd érni, akik nagyobb vállalatok, és ez, ez nem feltétlenül jó, de hogyha a belső piacot megerősítjük, akkor a startupjaink megerősödhetnek, és olyan nagyjá válhatnak, mint a Microsoft. Tehát egy tisztességes versenykörnyezetet kell kialakítanunk az Európai Unión belül. Ez csak annak a függvénye, hogy elég bátrak vagyunk-e, és akarjuk-e azt, hogy egy igazi belső piacot hozzunk létre, nem csak egy 35%-os, hanem egy 100%-os piacot. Dolgozzunk tehát ezen. Említette még a külső határok kérdését. Teljes mértékben egyetértek, ez kulcsfontosságú, de ebben még mindig kudarcot vallunk. Ha megnézem a cseh köztársaságot, nagyon sokan a politikai vezetésben nem elég bátrak és nem látnak elég messzire előre, nem értik, hogy a szabad mozgással lehet valójában biztonságosá tenni a határokat. Végül pedig a klímaváltozás, ez egy újabb jele annak, hogy a klímaváltozásban az egész politikai spektrum együtt tud működni. A közös agrárpolitika és a gazdákkal való méltányos bánásmód ez valóban problémás, mert a nemzeti költségvetésekből még támogatják a gazdákat a kormányok. Szabad és méltányos környezetet kell biztosítani a vállalkozók, a fogyasztók számára és a gazdák számára is. Köszönöm. We need to respect the timing if you want. Tartsuk tiszteletben a felszólalási időket, hogyha mindenkit meg akarunk hallgatni a spontán hozzászólások során. A GUE NGL részéről Papadimoulis képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! A mai vita különösen fontos, azért, mert alapvetően közeledünk az Európai Parlamenti ciklus végéhez. Juncker bizottsági elnök úr utolsó alkalommal szólalt fel a plenárison, és a miniszterelnök úr, aki maga is kilenc évig európai parlamenti képviselő volt, és ő a tizedik ciklus során hozzánk beszédet intéző miniszterelnök, közelednek a választások, és nem szabad csüggednünk. Lássuk a pozitív fejleményeket, eredményeket, és közben tartsuk a szemünket a jövőn hogy mire számíthatunk a jövőben. Nézzük, hogy mi az, amit nem jól csináltunk, illetve mi az, amit egyáltalában nem tettünk meg. Mert így tudjuk kezelni a szélső jobb előretörését, amelynek az a célja, hogy az európai projektet tönkretegye, szétzúzza azzal a társadalmi felállással együtt, amelyet létrehoztunk. Kárensz úr arról beszélt, hogy ez ópusz a fabuláiban milyen tanulságokat fogalmazott meg, és teljesen helyesen mondta az iménti gondolatokat, viszont azt is látni kell, hogy a válság után tíz évvel hol tartunk most az Európai Unióban? Nőttek az egyenlőtlenségek a társadalmi csoportok között, illetve a régiók között és azokon belül, valamint az Európai Unió jogállamiságát, illetve a parlamenti demokráciáját aláásó országok és más tagállamok között. Az Európai Bizottság megkísérelte Lengyelországot és Magyarországot eljárás alá vonni a hetes cikk alapján, de a demokrácia sérelmei dacára semmit nem tett végül. És készült egy javaslat, a menekültügyi csomag reformját célozva, de a tanácsban a kormányok semmit sem léptek. A bizottság, illetve a központi bank és a parlament szeretné a banki uniót a harmadik pilléren létrehozni, illetve a befektetési garancia rendszert megteremteni mögé, és a tanács nem tesz semmit. Néhány tagállam, többek között Németország, Hollandia megvétózza. Hogyha szeretnénk, hogy az Unió haladjon előre, hogyha mélyebb politikai integrációra törekszünk, nagyobb átláthatóságot szeretnénk, erősebb kohéziót, akkor erre egyébként szükség is van többek között az éghajlatváltozás kezelése érdekében. Ahogy tegnap hallhattuk Greta Thunbergtől. Továbbá Weber úr, az Unió nem lett egyszerűen 28 tagállam egyszerű csoportja, amelyben végül is minden döntést németországhoz meg. Ezen változtatni kell. És hadd tegyem még hozzá, hogy egyetértek Juncker bizottsági elnök úr megállapításaival, hogyha el akarjuk érni az elénk tűzött célokat, akkor nagyobb költségvetésre van szükség, a szociális alapba több forrás kell, nem szabad állandóan megnyírbálni a kereteket, hanem erősíteni kell a szociális alap forrásait. Ugyanez érvényes a közös agrárpolitika háttérforrásaira. Itt is erősíteni kell, növelni kell a forrásokat, nem csökkenteni. Az Erasmus Plus a fiatalok érdekében a kutatás, fejlesztés több támogatást igényel. És az Európai Tanács szempontjából kérdezem, illetve Kárinztól is kérdezem, volt képviselőként, hogy miért akarják a megnövekedett költségvetést megakadályozni, illetve miért nem tudunk előre haladni a monetáris unió irányába és a banki unió felé. A szociális dimenzióval karöltve. A szociális agendát elfogadták, menetrendet Göteborgban, viszont nem lett aztán következménye. Nem látszanak az eredmények. Ahogy nőnek az egyenlőtlenségek, az egyszerűen a szélső jobbot erősíti, amely Európa és a demokrácia tönkretételét szeretné elérni. Salvini, Le Pen, Orbán politikai előképei már 80 éves múltra tekinthetnek vissza. És ahogy Weber úrtól hallhattuk, ebből lett a nácizmus, a fasizmus, a borzasztó háború. És a következő európai választások eredménye az kell legyen, hogy erős többséget kap az Európai Parlamentben az, amit az emberek mondanak, vagyis hogy egyesültebb, demokratikusabb Európát szeretnénk, amelyben csökkennek az egyenlőtlenségek. Köszönöm. A zöld frakció nevében Lamberts úr. Üdvözlöm ismét a parlamentben. Nem egyetértünk, értetünk egyet mindig az gazdasági kérdésekben, minden esetre nekem nagyon tetszik, hogy ennyire elkötelezett a közös európai projekt mellett. Ezt, ennek láttuk ma a jelét. Egyébként ön kiválóan jelképezi az ilyenfajta elkötelezettséget, ami a balti országokat illeti. A három balti ország és a Benelux országok szorosabban kellene, hogy együttműködjenek, ugyanis ha ők egymás között egyet tudnak érteni, akkor hidat tudnának építeni, és elő segíthetnék a az Európai Unió szorosabbra fonását, mint ahogy a franco-német egység ezt jelenleg elérte. Nagyon tetszett a beszéde, és szeretném emlékeztetni arra, hogy az Európai Unió egy béke projekt, amit a párbeszéd és nem az erő talaján sikerült megvalósítani, és ezt látjuk ma. Nagyon nagyra értékelem az ön által említett metaforát. Én is kis országból származom, és ha megnézzük, Európa legtöbb országa kicsi globális értelemben. Az egységes piac a végül is a szabad kereskedelemről szól. De nagyon sajátos módon működik, ugyanis más hasonló szabadkereskedelmi szervezetekhez képest itt a demokratikus értékek a meghatározóak, amit más szabadkereskedelmi megállapodásokban nem látunk. Említette a pénzmosás kérdését. Szerintem a megfelelő kifejezést találta itt meg, és nagyon nagyra méltányoljuk, hogy erősen elkötelezett ezen a területen és számos a lett kormány által foganatosított intézkedéssel ez e tekintetben egyetértünk. Az európai projektnek vezetőnek kell lennie, és a motorját kell képezze az ökológiai fejlődésnek. És nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy itt végül is az emberiség jövőjéről van szó. Itt vezető szerepet kell betöltenie Európának, mert ellenkező esetben abba a helyzetbe kerülünk, hogy mások megoldását kell majd átvennünk. És itt nagyon fontos megemlíteni a mezőgazdaságot. A közös agrárpolitika a legnagyobb költségvetése az Európai Uniónak, és az erre fordított minden eurocentet arra kell felhasználnunk, hogy átalakítsuk a mezőgazdasági modellt. Tehát az a biodiverzitás és a talaj védelmet kell mindenféleképpen hangsúlyozni. És meg kell akadályoznunk minden olyan törekvést, ami ellen ne halt ezeknek a törekvéseknek. Említett, hogy az önök kormánya is komoly kedvezményezetje a közös agrárpolitikának. És ahhoz, hogy a zöldesítés célkitűzést elérhessük, a zöldítés, a greening szempontot kell mindenféleképpen erőteljesebben képviselni. Említette az állampolgársággal kapcsolatosan az európai értékeket, és ezek közül is az emberi méltóság a legfontosabb. Ezt nem lehet megosztani, ez mindenkit megillet. Lett ország korábban a Szovjetunió része volt, és ez a történelem azt eredményezte, hogy a korábbi Szovjetunió állampolgárai még mindig élnek Lettországban, és az EU tagjaként úgy gondolom, hogy Lettország elég erős ahhoz, hogy nem engedheti meg, hogy a lakosság 10%-a állampolgárság nélkül éljen meg kell, fel kell lépni a diszkriminációval szemben, akár a korra, fogyatékkal élésre, vagy pedig a szexuális orientációra tekintettel. Mindhárom balti állam sikeresen ellenállt a migrációval, illetve a menekült kérdéssel kapcsolatos mérgező hatású nagy szavaknak, és azt hiszem, hogy a szolidaritást kell ezen a területen érvényesíteni. Önök csatlakoztak az Európai Globális Migrációs Kompakthez, és ez a megállapodás tulajdonképpen csak iránymutatóval szolgál a tekintetben, hogy ezzel a kihívással hogyan birkozzunk meg. Ez jogilag nem kötelező érvényű, tiszteletben tartja az állami szuverenitást, az emberi jogokat és a mentességet. És csak egy közös megközelítéssel tudunk megküzdeni ezzel a meghívással, és nagyon fontos, hogy Lettország aláírta ezt a dokumentumot. Miután az európai parlamenti választások már a elérhető közelségben vannak. Nagyon fontos, hogy ezen az utolsó plenáris ülésen is hangsúlyozzuk, hogy a transnacionális demokrácia kiépítése mellett elkötelezettek vagyunk. És ezt úgy kell kialakítani, hogy mindenki javát szolgálja az emberi méltóság tiszteletben tartása alapján, és nem a profit hajhászás alapján. Sokkal demokratikusabb Európára számítanak az európaiak, és nekünk ezt kell számukra biztosítanunk. Köszönöm szépen. A nome del Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, la parola. Coburn képviselője a szó az FDD részéről. Oh, we're on. Köszönöm, elnök úr. Karin miniszterelnök úr, kedves barátom, Juncker úr, kedves ellenfelem, hölgyeim és uraim! Nagyon örülünk, hogy mindjárt itt a húsvét. A Notre Dame miatti tömeges kétségbeesés megmutatja, hogy mennyire becses számunkra Európa kulturális öröksége. Európa egysége filozófiai és vallási alapokon nyugszik, ami a római jogból, a görög filozófiából, a keresztény vallásból és a demokráciából fakad. És Európa végül létrejött, ez a Lisszaboni szerződéshez vezetett, ami nem tetszik nekünk annyira, mert ez az Istenre vagy a vallásra való mindenféle utalást nélkülözött, mint hogyha ez idegen lenne az európai kontinenstől. A szekularizmus nem más, mint a saját örökségünk és kultúránk elutasítása, ami a jelenlegi kulturális gyengeségünk oka, és ez okozza, hogy Európában nagyon sokan egyre inkább elutasítják az Európai Uniót is. Az európai projekt olyan, mint egy félelmetes vallási szekta, amit Robespierre vagy hasonló emberek találtak ki. Karinsz miniszterelnök úr, minden tiszteletem, azt mondta, hogy Oroszországnak köze van a Brexithez. Elnézést, uram, de a britek 1940-ben már felálltak, egyszer felkeltek a, a, az autoriter rezsimekkel szemben. Amit most sem akarunk, az a bürokratikus tekintélyelvűség Európa részéről. És legyünk őszinték, ez a parlament némileg ki van herélve. A saját parlamentjeinkre kell támaszkodnunk. A saját parlamentjeink törvényeit pedig az establishment irányítja, amelyet már több mint 30 éve megfertőztek az euroszekta tagjai, akik a Brexitet is bonyolultá akarják tenni. Miért nem lehet a WTO szabályok szerint kapcsolatban lenni egymással? Az Euroszekta másképp döntött, és a saját miniszterelnökünk, May asszony félrevezette az országot nagyon sok tekintetben. szükségtelen backstopról beszél folyamatosan, ahelyett, hogy szembeszállna az euroszektával. Az EU és az Egyesült Királyság nem lehetnek szövetségesek,